veszem, hogy elfogadtuk a mandátum meghosszabbítását. Elnézést, nem tudom, hogy mit szeretne mondani. Uh, sorry, so that was misunderstanding, so... Jó, félreértés volt. Akkor ezek szerint elfogadtuk ezt a meghosszabbítást, és tovább léphetünk a szavazásra. A halak elhullásával kapcsolatos uh, szavazást megkezdem. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. The vote is closed. Lezártam a szavazást, jóvá hagytuk a kérdéses dokumentumot. A Geringer Orenberger jelentés következik. Ez is egyszerű szavazás, szerinti szavazással elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. elfogadtuk ezt a szöveget. Az EU-Svájc között létrejött megállapodásról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A következő jelentés Begin asszony jelentése az EU és Norvégia közötti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Viegas jelentés a következő név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Aguilera Garcia jelentés, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Caputo jelentés, megnyitom a szavazást. Lezárom. And this has been also approved. Elfogadva. Rodaszt jelentés, az északi tengeri tengerfenéken élő állományokra vonatkozó szöveg. Az a javaslatunk, hogy a bizottsági javaslatot utasítsuk el, tehát erről szavazunk készfeltartással mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Megadom a szót. Elnézést javítja ki magát az elnök. Most népszerinti szavazás következik de nem, mégis megadom a szót ezek a asszonynak. Voorzitter, dank u wel. Uh, Ik doe een beroep op regel 59.3. Elnök úr, köszönöm. A 9-es pont, 5.3-as pontra szeretnék hivatkozni. Itt a módosítókról szavazunk, mielőtt a kompromisszus szövegről szavaznánk. A frakciónk kér egy szavazást itt a szöveg lehetővé teszi a túlhalászást az északi tengerben, és ezzel az ENSZ fejlesztési céljaival ellentétes. Ez messze van attól a tervtől, amit szeptemberben a parlament megfogalmazott, és a környezetvédelmi szervezetek a terveleni szavazást javasolják. Kérem a kollégákat, hogy mentsük meg a fajokat, támogassanak minket, és mondjanak nemet a túlhalászásra. Mellette Megnyitom a szavazást. Javítja ki magát az elnök. The vote is closed. Lezárom. Jóvá hagyva. Two. sorry, I understand there is a confusion. So what was put to... Félreértés történt, hogy miről is szavazunk. Házenkám asszony javaslatáról megnyitom a szavazást Házenkám asszony javaslatáról mellette. De nem, mert név szerint szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. And that has been rejected, so we can... Elutasítva folytatjuk név szerinti szavazás a 103-asról, megnyitom a szavazást. Lezárom. So once again, the vote is open. Még egyszer megnyitom a szavazást. The vote is open now. Lezár, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást and that has been approved, so we continue. Jóváhagyva folytatjuk a 104-es módosítással, készfeltartással mellette ellene tartózkodás elfogadva. Morán Sertié és Jungerész jelentés következik. Márten úr kérte a szót, tessék. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Mi ellenezzük a háromadalú jelentést, és minden módosítóról szavazást kérünk. So, uh, we... Ezek szerint akkor készfeltartással szavazunk mellette, ellene, tartózkodás. Ezt nem fogadtuk el, ezért a 39-es módosítóval kezdünk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Készfeltartással szavazunk, 55-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. We now proceed with the vote. Népszerinti szavazás következik a jelentés egészéről az Engström jelentésről. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. And that has been approved. Elfogadva. This is the Scott Cato report. Scott Cato jelentés. Ez is egy egyszeri szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. That has been approved. Jóváhagyva. You're, you're asking for the floor, man. Tessék, szót kért. Kedves elnök úr, a két előző ügy nagyon komplikált módon került hozzánk. A legtöbben a egy kicsit összezavarodtunk a kiküldetési szöveggel kapcsolatos szavazásnál. Nem igazán tudtuk, hogy miről szavazunk. Ön csak azt mondta, hogy szavazzunk. Kérem, hogy mondja, jelentse be az egész címet. Amikor szavaztam, elmondtam, hogy melyik jelentésről szavazzunk. Szerintem egyértelmű volt. Szavaztunk, és nagy volt a többség. Köszönöm. Következik a Gutela jelentés, Guteland jelentés. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. And that has been approved. Elfogadtuk. Ezzel a szavazást lezárom. Következik a szavazat magyarázat. Kérem, hogy egy kicsit fegyelmezettebben hagyják el a termet, akinek el kell hagyni a termet. Mrs. Uh, Toya, you have a point of order ügyrendi kérdése van? Colleagues, those of you that are not taking part in the explanation of the votes, I would appreciate if we could leave the hemicycle in silence so that we can... Kérem, hogy csendben hagyja el a termet, aki el szeretne hagyni. Tessék. Elnök úr, ami a munkarendet illeti az ülés kezdetén, Egy nagyon súlyos eset tanúi voltunk, mert ami egy tekintélyes tagállam helyzetét illeti, erre vonatkoztak ezek a szavak. Azt hiszem, hogy itt a plenáris ülésteremben nem hangozhatnak el alkalmatlan ide nem illő szavak, és nagyon súlyos szavakat hallhattunk. Elnök úr, az országomnak van alkotmánya, a köztársasági elnök az alkotmány tiszteletben tartását garantálta olyan támadásokkal szemben, akik az alkotmányt lábbal akarták tiporni. Nos, mi a jogállamiságot támogatjuk, és ezekben a napokban is Olaszország olyan országnak bizonyult, amely képes megvédeni ezeket az elveket. Itt az elnök félbeszakítja a hozzászólót. Köszönöm képviselő asszony. Valaki méltatlan módon akarja megtámadni az intézményeket. Hogy emlékeztessem önöket arra, hogy ez nem ügyrendi kérdés volt, ezért vettem el a felszólalótól a mikrofont, és ráadásul leállt a tolmácsolás is, nem nagyon értettem, hogy miről beszélt. Egy elfogadhatatlan ügyrendének nevezett felszólalásról volt szó, ezért nem hallgattuk végig. Szavazat magyarázat következik az Aguilera Garcia jelentésről először. Két percben Demato úr.